Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Kedves kollégák, folytassuk a munkánkat. Elnézést kérek, hogy egy kicsit későn érkeztem, de volt egy kis probléma a tálisszal, és megköszönöm Szárváma úrnak, hogy helyettesítette engem, és az első részt elnökölte. A napi rendünket folytatjuk. Mindenki nagyon nehéz szívvel ül itt, hiszen tudjuk, hogy Portugáliában milyen dráma zajlik. Fernández kolléga valószínűleg tud bennünket tájékoztatni arról, hogy milyen súlyos a helyzet. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát a hét végén eh, sajnos egy tragédiát élt meg Portugália. Több család eh, vesztette el tagjait, 63 halálesetet már megerősítettek a hivatalos szervek, a legtöbbjük sajnos, a legtöbb ember sajnos a tűzben lelte a halálát. A tűz részben a szárasság miatt ennyire erős, és nagyon gyorsan terjed. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki az együttérzéséről tanúsít, informált bennünket, és szeretném megköszönni a gyors reakciót a bizottság részéről is, hogy beindítsák az európai polgári segítségnyújtási mechanizmust, és hogy nagyon konkrét lépéseket tettek. Ugye ez azt jelenti, hogy most, hogyha például valaki kéréssel fordul, hogy a szolidaritási alapból támogatást kapjon, nagyon fontos, hogy a bizottság gyorsan hozza meg a döntését, és én abban is biztos vagyok, hogy pozitív irányban születik majd meg a döntés, ami fontos, hogy ilyen esetekben nagyon gyorsan, tehát rövid időn belül kerüljön sor az ilyen döntésre. A szolidaritás az egy valódi kézzelfogható kötelezettség, az áldozatokkal, az áldozatok családjával szemben, mindenkivel szemben, aki e, ilyenkor szenved, minden lehetséges intézkedést meg kell, hogy hozzunk, az európai, természetesen az európai normákat tiszteletben tartva, és a megelőzésre is odafigyelve, illetve, hogy legyen civilvédelmi mechanizmus, valódi működő civilvédelmi mechanizmus Európában. Most már tudjuk, hogy az éghajlatváltozásnak milyen hatásai vannak, és ezekről a hatásokról sokat beszéltünk. A lényeg az, hogy tényleg lépnünk is kell, döntenünk is kell a e tekintetben. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Szeretném önnek még elmondani, hogy együtt érzünk az áldozatok családjával, Portugáliával. Kérem, hogy adja át ezt az üzenetet valamennyi képviselő társam nevében. Európa egy család, és az ilyen drámai pillanatokban is össze kell, hogy fogjunk, segítséget nyújtsunk egymásnak, és hatékonyan kell, hogy tanúbizonyságát adjuk a szolidaritásunknak. Kedves kollégák, most a napi rendünkhöz térünk vissza, és a következő pontunk egy olyan rendelet tervezet, amely az Európai Stratégiai Beruházási Alap meghosszabbításáról szól. Ez tulajdonképpen az FC2, és az eszmecsere két szakbizottsághoz tartozik, a költségvetési és a gazdasági szakbizottsághoz. Tehát a Vagyis az Econ bizottságok dolgoznak rajta, a trialógus megindult, és a kollégának megköszönöm, hogy a háromadalú egyeztetésekről szóló részt elnökölte itt a Költségvetési Bizottságban. José Manuel Fernández-t is meghallgatjuk hogy megtudjuk, hogy hol is tartunk, és vajon van-e remény a lezárásra. Köszönöm szépen, elnök úr, én megköszönöm először is mindenkinek a munkáját, aki részt vett ebben. Konkrétan kiemelem természetesen elnök urat és alelnökeinket, illetve az előadókat, árnyék, előadókat, árnyék előadókat, akik részt vettek a tárgyalásokon. Szeretnék köszönetet mondani a politikai tanácsadóknak is. Az látszik, hogy a parlament egységes, tehát nagyon is egységes álláspontot képvisel, és tiszteletben tartjuk azt a tárgyalási meghatalmazást, felhatalmazást, amit kaptunk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy május 31-én kezdődött a tárgyalás sorozat, aztán ugye május 15-én szavaztunk a bizottságban, most lesz egy negyedik egyeztetés holnap, és több ponton sikerült, több témában sikerült előrelépni. Tulajdonképpen remélhetjük, hogy sikerül a technikai dolgokat véglegesíteni, tehát például a kkv esetében a plafont, van egy garancia, amit a steering board döntése után meg lehet emelni, tehát lehetséges, hogy ez most már 9 milliárd euróig mehet, és én most a, erről a garanciáról beszélek, azokról az ágazatokról, amelyeket lefed az EFSI, és a, a COP21 célkitűzéseket érintő projektekről. A tanács ugye kinyilvánította, hogy proaktívabbak legyenek a befektetések, aztán a, a pricing is egy olyan téma, amely téma volt, illetve az eredménytábla, a scoreboard is, a befektetéseket ellenőrző bizottság, a rendelet felülvizsgálata, szintén egy olyan téma, ahol eléggé közel állunk a megalapodás véglegesítéséhez. Aztán vannak olyan témák, ahol sikerült előre lépni, de még nem biztos, hogy meg is tudunk állapodni. A kiegészítő jelleg például az egyik ilyen téma ott, ahol figyelembe kell venni az érintett régió gyakorlati helyzetét, és itt különösképpen gondolunk a kevésbé fejlett régiókra. Aztán a garanciához való hozzáférés, illetve az a lehetőség, hogy határozottabban cselekedhessenek a nemzeti fejlesztési bankok. Ez is egy olyan téma, ahol sikerült előre lépni. Aztán van még három olyan pont, ami viszont nagyon kényes. Ezek közül az egyik ugye a finanszírozás. Emlékeztettek arra mindenkit, hogy az 550 millió, amit a bizottság javasolt, tehát ugye, hogy a mázsokból venni el, a tanács az EFSZI tárgyalások során azt mondta, hogy újra hasznosításból kell ennek származnia. És ugye itt van egy kis csillag, amivel egyetértett mindenki, tehát hogy a megállapodás az nem befolyásolja a költségvetési hatóságok hatáskörét, illetve a most folyamatban lévő tárgyalásokat. Tehát erről nem is beszélünk, de az 500 millióról, amelyet a bizottság ugye javasolt, hogy a CEF-ből elvenne, tehát az Európát összekötő eszközből ö, venne. És itt ugye el kell mondani, hogy ez egy nagyon fontos program a, az EU egészére nézve. Tehát itt azt mondjuk, hogy most már elég, mert még az FC1-ben is, ugye megvolt a megállapodás, és mégis onnan is vettek már el pénzeket, ugye a CEF garanciájára, tehát most már elég, és megvan a megállapodás, több pénzt nem akarunk látni kiszipkázva ebből az eszközből. És az FC idő esetében is az 500 millió eurót ugye most itt kijelentik, hát nem erről volt szó, nem ezt a döntést hozták meg, nem erről szólt a megállapodás, úgyhogy a tanácsnak tiszteletben kell tartani a megállapodást, hát a saját szavát tartsa tiszteletben. Ha saját, a saját döntését, a saját szavát nem tartja tiszteletben, akkor legalább a megszületett megállapodást tartsa tiszteletben. Tehát uh, itt van ez az 500 milliós uh, marzs, és a másik, hogy a 315 millióról 500 millióra akarnak ugye átlépni. Már 94 milliót mozgósítottak, és több társaság használhatta ezt. De kérdés, hogy most akkor 500 milliárdra át lehet elépni, de szerintem nem lehet a, az 500 millió miatt, amit 28 tagállam között osztunk el, nem lehetséges az, hogy emiatt a kis összeg miatt az 500 milliárd eurós befektetés ne valósulhasson meg, vagy ez a, a, az összeg ne állhasson rendelkezésre. A steering boardban a parlamentnek is van képviselője, és a szabály az, hogy négy ötödös többséggel kelljen meghozni a döntéseket, tehát ez volt, a, ez volt az egyik kényes pont, és aztán volt még egy másik, a, a pénzügyi az adó tervezés, illetve az adó csalás, elkerülése, és ugye itt arról van szó, hogy vannak olyan közigazgatások, amelyek nem működnek együtt az EU-val. Meglátjuk, hogy hogyan tudunk ebben a témában előrelépni. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy még ez alatt az elnökség alatt lezárjuk, ez alatt a tanácsi elnökség alatt lezárjuk a tárgyalásokat. A parlament oldaláról ez lehetséges, és szeretnénk is, de ami a tanács oldalát illeti, ugye annak ellenére el kell ismernünk, hogy erőfeszítéseket tesz az elnökség, de sajnos ezek ellenére nem vagyunk biztos abban, hogy valóban felhatalmazást is kapnak, és megállapodás is születik ezekben a kényes témákban, amelyek fontosak a parlamentnek. Már eleve az indulástól a parlament nagyon is egységes volt abban, hogy mit akarunk elérni. Természetesen, mint mindig rendelkezésre állunk és nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, sikerült is előrelépni, és én megköszönöm a Máltai elnökségnek az erőfeszítéseket, amelyeket tettek, és megköszönöm azokat a fontos előrelépéseket is, amelyeket sikerült elérni. Remélem, hogy a, a finanszírozás kérdése, illetve a jókormányzás kérdése, illetve a nem együttműködő közigazgatások kérdése végül megoldódik, és jó megállapodást sikerül kötni. Hát, hogyha nem tudjuk ezt lezárni ez alatt az elnökség alatt, akkor nyilván folytatni fogjuk, de azt gondolom, hogy a tanácsnak és ugyanaz az érdeke, vagy ugyanaz kellene, hogy legyen az érdeke, mint a parlamenté. Tehát, hogy legyenek befektetések az Európai Unióban, amelyek nagyon fontosak a munkahelyteremtés, a versenyképesség szempontjából, és valamennyi tagállam, a 28 tagállam szempontjából, és itt szeretném aláhúzni, hogy 420 ezer kisebb, kis és középvállalkozás már kapott támogatást, nyilván erről nem sok hír szól, tehát ezt még egy kicsit határozottabban kellene reklámoznunk, hogy halljanak erről az emberek, és tehát a kompromisszumok, amikről beszéltem, megvannak, de most ami hiányzik, az szerintem még az a kis jó akarat a tanács részéről, ami a megállapodáshoz kellene. Megköszönöm José Manuel Fernándeznek ezeket a pontosításokat a három kényes pontról is, amelyek még problémásak a tanácsa folytatott tárgyalásokban. És ami a finanszírozást illeti, hát gondolom mindannyian tudják, hogy garantálni tudjuk ezt az 500 millió borítékot mondjuk a 2019 és 20-ban a védelmi költségekre, eh, szintén a CEF-től akarnak elvenni. Eh, úgyhogy én már előre érzem, hogy itt nagyon kemények, nagyon nehezek lesznek az eszmecserék. Ki kíván szólni? Tessék! Köszönöm szépen, nagyon röviden, mert már ismertettem, illetve José Maria véleményével is egyetértek, és Udo Bulmannal is, aki a parlamentben már beszélt arról, hogy milyen világos mandátumra van szükség, és a két illetékes parlamenti szakbizottság támogatásával sikerül tárgyalnunk. Nos, a legtöbb témában, amelyeket az Európai Bizottság felvetett, jól haladunk, kompromisszumokat próbálunk kötni. Én azt gondolom, hogy ezek a kompromisszumok elég jól felülelik a parlamenti véleményt, de vannak olyan témák is, mint például a finanszírozás, kérdésében a tanács az mindig egy falként visszapattint bennünket. És ugye itt van még a pénzügyi keret felülvizsgálatára vonatkozó tárgyalás, és ezen keresztül ugye mindig levegőhöz jutnak a tanácsi kollégák, és másként látják a tárgyalásokat. Persze 500 millió az sok pénz, de hát ezt azért fel kellene osztani évekre és országokra, és úgy már mindjárt nem olyan sok. Itt van aztán a Juncker befektetési terv, ami szerintünk jó, és ezért is támogatjuk, és azt szeretnénk kérni, hogy ezt még tovább terjesszük ki, de hát akkor erőfeszítésekre van szükség. És mi a helyzet a CEF-fel? Úgy tűnik, hogy eredetileg ez a program nagyon jó javaslatokat tartalmazott, de aztán mindig megnyírbáljuk az FC1, az FC2 vagy a védelmi politika kapcsán, és ez egy olyan program, ami egyébként óriási infrastruktúrális projekteket kellene támogasson, és azért annyira nem jól finanszírozott már eleve. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet állandóan átcsoportosítani egyik programról a másikra a pénzt talán majd a pénzügyi keret felülvizsgálatával egy kis levegőhöz jutunk. Ki szeretne még hozzászólni? Torvalds. Köszönöm szépen, elnök úr. José Manuel nagyon jó módon nyújtott áttekintést a helyzetről, amihez nem sok dolgot lehet hozzátenni. Egy dolgot szóval mégis hangsúlyoznék, amikor elkezdtük az FC Vant, tudtuk, milyen stratégiai fontossággal bír. A terv, ezért az első körben a költségvetésből adtunk rá pénzt. A dolog iróniája az, hogy most mindenki azt mondja, hogy rettenetesen jó program ez, ám a tagállamok nem akarnak hozzájárulni a közöshöz. Úgyhogy szinte érthetetlen, hogy lehetnek ennyire szűk látókövek, ilyen rövid látóak, És hogyha nem adnak pénzt, akkor le kell zárni az, az egész műveletet. Csak annyit szerettem volna elmondani, párhuzamosan az elhangzottakkal, hogy a tanács elfogadta, most fogadta el a felülvizsgálatot. Jó, akkor a brit kormánynak köszönjük ezt meg. Ami bizony olyan helyzetben van, hogy igazi döntéseket hozhat. Nem csak a Brexit tárgyalásokkal kapcsolatban, hanem olyan szempontból is, hogy a több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatához zöld utat adott. Igen, hát a britek és az olaszok tartózkodtak, aki nem mond semmit, az hozzájárul, ugye? Nos, hát José Manuel előtt még annyit mondanék, hogy a nem kooperáló országok vagy joghatóságok, itt a adóparadicsomokra gondolok, én szerintem itt azért nagyon keménynek kell lennünk. És a tanács és a máltai elnökség is nagyon elkötelezett kell legyen ebben a kérdésben, hiszen fel kell vegyük a harcot az adóparadicsomokkal szemben, mert itt visszaélésekre kerül sor, és az adó elkerülés gyakorlata valósul meg. Tehát itt rendkívül keménynek kell lenni mindenféle szempontból, mert ez a téma az európai közvéleményt is foglalkoztatja. José Manuel. Teljes mértékben egyetértek, és remélem, hogy a tanács is meghallja majd ezt, meghallgatja majd mindezt. Nem csak ebben a témában, hanem más kérdésekben is odafigyel majd erre, és ahogyan elmondtam, a parlament nagyon egységes ebben a kérdésben. Köszönöm szépen az együttműködést a másik társjelentéstevővel, Udo Bulmannal, és szeretném megköszönni ezt a nagyon konstruktív hozzáállást, és lojális, produktív hozzáállást, amelyet az Európai Bizottság tanúsított, hiszen ők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a dolgok működjenek, működőképessé váljanak, jó javaslatokkal állnak elő, jó kompromisszumokat dolgoznak ki. Mint mindig, a tanács részéről hiányzik az ilyen jellegű hozzáállás. Jó, hát reméljük, hogy ezt a trilógust majd minél hamarabb le tudjuk zárni, és annak ellenére, hogy vannak még potenciálok az FC 1-ben, de az FC 2-t is minél hamarabb el kellene fogadnunk. Most pedig áthajózunk a földközi tengeren, Tunéziába látogatunk, és Guardia Zabal képviselő fog beszámolni egy delegációs utazásról. Ez a misszió május 21 és 25 között került megszervezése. Köszönöm szépen, megpróbálom összefoglalni ezt a három napos utazást, amelyet Tuniszban töltöttünk, nagyon intenzív munka folyt, mint általában a delegációs utazások során reggel héttől éjfélig gyakorlatilag még levegővételhez sem jutott időnk, de hát ez a az ilyen delegációs utazás lényege, hogy minél jobban kihasználjuk a rendelkezésre álló időt, hogy találkozzunk az emberekkel, civil szervezetekkel, kormányszervezetekkel, hatóságokkal, és meglátogassunk olyan projekteket, amelyeket uniós költségvetésből finanszírozunk. Hatan látogattunk oda, és megpróbáltunk olyan projektekre odafigyelni, amelyeket a politikai eszközből finanszíroztunk, és amelyeknek köz, köze van a szomszédság politikánkhoz, és amely esetleg a külpolitikai befektetési tervünkhöz is kapcsolódik. Egy kicsit kontextusba helyezzük mindezt, az Európai Unió 2011 és 2016 között 1 milliárd 200 millió eurót fektetett be ezen a területen, és ez a reformpolitikákhoz kapcsolódó programokra folyt a tunéziai hatóságokkal is együttműködve, és további 300 millió eurós befektetéseket fogunk eszközölni évente. 800 millió eurót kaptak pénzügyi segítségnyújtásként, és ebből az derül ki, hogy az Európai Unió valóban nagyon fontos partneré lépett elő Tunézia számára. Lehetőségünk nyílott arra is, hogy az európai beruházásokat meg, hát fenntartható fejlődés értelmében Gondolkoz, gondoljuk át, és valóban Tunéziában ilyen jellegű befektetések valósultak meg. Nagyon odafigyeltünk ezekre, mert a klímaváltozás ellenes harc, a környezetvédelmi politikát támogató, illetve a megújuló energiaforrásokra vonatkozó projekteket próbáltunk támogatni. Ebben az országban nagyon sok lehetőség nyílik, de hát befektetésekre van szükség. A látogatás során segítettek bennünket az Európai Uniós dele, ottani delegáció munkatársai egy briefinget is tartottak az ottani nagykövet vezetésével, szerintem óriási munkát végez ez a delegáció. Ez egy nagyon jól működő delegáció, és tényleg odafigyeltek arra, hogy az Európai Unió mit is tesz ott a terepen. Tehát a pénzügyi hatóságok, a civil szervezetekkel is hidat építettek. Ez a delegáció, az ott dolgozók, és még maga a helyszín is egyfajta központként, vagy találkozási pontként működik. Mindezen szervezetek, szövetségek, civil szervezetek, vállalkozói világ szempontjából is. Tehát nagyon-nagyon aktív szerepet játszik a delegáció, és azt gondolom, hogy a misszió előkészítésében is nagyon jól részt vettek a titkárság segítségével. Találkoztunk a parlament elnökével, a Költségvetési Bizottsággal, találkoztunk parlamenti képviselőkkel, akik az administratív reformokkal foglalkoznak, a korrupció ellenességgel és a közpénzekre is odafigyelnek. Találkoztunk a fejlesztési, beruházási és nemzetközi együttműködési miniszterrel, aki korábban egyébként pénzügyminiszter is volt, mert ugye volt itt egy kormányátalakítás. Találkoztunk a helyi és környezetvédelmi minisztérium kabinetjével. Éppen most készítik elő az önkormányzati választásokat, és arra is lehetőségünk nyílott, hogy találkozzunk a National Dialogue Quartet képviselőivel. Itt négy olyan személyről van szó, akik négy különböző területet képviselnek, vállalkozói világ, szakszervezetek, és így tovább. 2015-ben egyébként Nobel békedíjat is kaptak. Találkoztunk a civil szervezetek képviselőivel is, és nagyon érdekes volt az a vita, amelyet velük folytattunk, hiszen ők azok, akik nem csak ellenőrzik a kormányt, hanem segítik is abban, hogy ez az átmenet, ez a lehető legjobban valósuljon meg. Nemzetközi szervezetek képviselőivel is találkoztunk, az Európai Beruházási Bank, a helyi képviselőivel, és így tovább. Nagyon-nagyon különböző és érdekes projekteket láttunk, egy Európai Unió által finanszírozott központot látogattunk meg, és az átmenetet próbáljuk mindig támogatni, nem csak a börtönök jellege változik meg, hanem az odafigyelés az a fajta megkülönböztetett figyelem, amely a fogvatartottak körülményeinek nyomon követésével foglalkozik. Az Európai Unió ezekben a projektekben vesz részt. De aztán láttunk egészen más jellegű projekt, projekteket is, mint például autógyártó cégeket, meglátogattunk, vagy pedig olyan városnegyedekben látogattunk el, ahol most éppen csatornáznak, vagy utat építenek. Kis és középvállalkozásokat is meg tudtunk látogatni, akár családi jellegű vállalkozásokat, akik a mikrohitelezésnek köszönhetően tudnak működni. Meglátogattunk három iskolát is, amelyeket részben közpénzekből finanszíroznak a, az Európai Beruházási Bank részvételével is. És aztán délre is ellátogattunk. Ez délkeletre találkozik, található ez a terület Tunisztól, és ott környezetvédelmi projekteket látogattunk meg, és egy jövőbeli fenntartható fejlődésre vonatkozó a projektet látogathattunk meg. És aztán egy ilyen coworking munkahelyet is megvizsgáltunk, vagy meglátogattunk, amelyet a Times magazin a harmadik legjobban működőként apostrofált a világon. Hétfőn Tunis, kikötőjében egy olasz hajó veszteget, és ott tehát fel tudtunk menni erre a hajóra, és beszélni tudtunk a hajós kapitányjal. Ez a hajó egyébként a líbiai partokon tevékenykedik, és a az embercsempészet, illetve fegyvercsempészet ellen veszi fel a harcot. Tehát nagyon érdekes volt az ő munkájukat is közelről megfigyelni. De ezek anekdoták, tehát tényleg nagyon sok mindent láttunk három nap alatt. Összefoglalva, nagyon pozitív képet kaptunk erről az országról. Három év átmenet után azt mondhatjuk, hogy nagyon sok mindent tettek, de még óriási út van előttük, és eh, ahogyan elmondtam, az önkormányzati választásokat eh, készítik éppen elő. A nők részvétele óriási mértékben megugrott mind a politikai életben, mind a vállalkozási szférában, és eh, a pártok, illetve a kormány is mindent megtesz annak érdekében, hogy a nők szerepét tovább erősítse. Ezen kívül úgy gondolják, hogy ezen keresztül stabilabb állammá válhat Tunézia, és ilyen szempontból is támogatják az ő részvételüket a politikai és gazdasági életben. A fiatalokra ugyanez igaz, és a civil társadalomra is ugyanez igaz. Amikor a fiatalokkal találkoztunk, azt láthattuk, hogy az emberek, a fiatalok főként azt szeretnék, hogyha gyorsabban változnának a dolgok, és sokakban azért felmerül az a kérdés is, hogy vajon az egész forradalom megérte, és hogy tényleg előre vissza ez az út, hiszen a gazdasági válság borzalmas, a terrorizmus miatt a turizmus nagyon megakadt, tehát gazdasági értelemben nagy problémákkal küzd ez az ország, óriási a deficit, tehát gazdasági szempontból nem működnek jól a dolgok. Ezért a fiatalok, akik tulajdonképpen kirobbantották ezt a forradalmat, azt kér, azt a kérdést teszik fel, hogy megérte ez az egész, mert hát nem csak a szabadságjogok miatt, hanem a gazdasági fejlődés érdekében is tevékenykedtek, cselekedtek annó. Mi megpróbáltuk elmagyarázni nekik azt, hogy most még türelmesnek kell lenniük, három év az nagyon kevés idő, és tényleg hatalmas lépésekkel halad az ország. Azt is láthattuk, hogy a kormány a korrupcióval kapcsolatban is lépéseket tett, ez korábban nagyon nagy problémát jelentett, a korrupció van részvevő feleket bíróság elé állították, és ezt alapvetően a közvélemény nagyon nagy mértékben támogatja. Más nem tudok erről mondani. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió ottani munkája tényleg nagyon fontos, a dialógus, a politikai támogatás és a finanszírozás tekintetében egyaránt. Elképesztő az, hogy Tunézia és a tunéziai emberek az Európai Unióra tekintenek, nem kérhetik a felvételüket az Európai Unióba, de mégis az az érzés alakult ki bennem, hogy a lehető legszorosabb szálakra törekednek velünk, mert mi stabilitást, demokratikus garanciákat és politikai fejlettséget jelentünk az ő számukra, és ebben segítenünk kell és én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos ott, hogy az Európai Uniónak világos stratégiái vannak, nem csak a beruházásokkal kapcsolatban, hanem a reformok nyomon követésével kapcsolatban is. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez az utazás. Szerintem valóban megtapasztalhattuk azt, hogy hogyan tekintenek ránk Tunéziából, és hogy az, amit itt eldöntünk, az ott a terepen hogyan valósul meg. Köszönöm szépen, köszönöm a beszámolót, köszönöm azt, hogy elmagyarázta azt, hogy milyen volt ez az utazás, és hogy ennyire pozitív véleményt képvisel az Európai Unió ottani együttműködésével kapcsolatban. Hozzá, José Manuel Fernández és Ines Weidere is járt, önnel együtt jártak ebben az országban, esetleg ki akarják egészíteni az elhangzottakat, nem? Úgy tűnik, hogy nagyon pontosan beszámolt. Vannak-e megjegyzések? Nincsenek? Vajon a turizmus hogy áll? Sikerült kielégítő szintre visszavinni a turizmust? Úgy tűnik, hogy igen, 2016-ban már 40%-os növekedés mutatkozott, tehát lassan visszakerül ugyanarra a szintre, amely korábban jellemezte a turizmus, de azért nagyon aggódnak, mert pont akkor, amikor ott láttunk, a déli területeken zavargások voltak, és attól féltek, hogy ez a turizmus szempontjából negatív hatással lehet, és a gazdaság igen nagy mértékben ki van téve a turizmusnak. Tehát a turizmus egy nagyon fontos ágazat. Nem engedhetik meg maguknak még egyszer azt, hogy visszaessen a turizmus. Egy legkisebb zavargás vagy incidens is visszavetné az országban a turizmus helyzetét, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ország, ez nagyon befogadó jellegű, nem voltak semmiféle problémák a, a biztonság szempontjából sem. Köszönöm. Igen, Greszle asszony. Köszönöm a jelentést. A legutóbbi delegációs és ők utazásra ott voltam én is Tunéziában, és feltettem a kérdést, hogy vajon hogyan alakul az iszlamizáció a, a közéletben érvényesül-e, hiszen kaptunk híreket NGO-któl, panaszokat, hogy Tunéziában erősödik az iszlamizálás. Általában a közéletben. Hogyan értékelik ezt? Csökken, nő, nem változik? Hogyan érzékelhető? Még mielőtt választ adna, Weidere asszony Ön is kérte a szót. Ja, es laprát, vienkārši gribei pateikt. Igen. Annyit szeretem volna elmondani néhány szóban, hogy először is szeretném megköszönni Gardiel Tabarugelnek a munkát, azt a nagyon kimerítő és aprólékos munkát, amelynek eredménye nagy hatással volt rám. Én korábban környezetvédelmi miniszterként dolgoztam hazámban, és láthattam, hogy a, mennyire nem rendezett a hulladékgazdálkodás kérdése, és mekkora problémát jelenthet ez. Tunéziában az idegenforgalom is zavarja, a, a, a, az idegenforgalom ö, központjaiban nagyon szép tiszta ö, vidékeket látunk, ám ha arrébb autózunk, vagy utazunk, hatalmas hulladék és szeméthegyek borítják el a környezetet. Ez elfogadhatatlan, sajnálatos, hogy nagyon drága projekteket finanszírozunk, és, e, e, és ezek nagyon látványosak, ám a gazdálkodás katasztrofális állapotban nincs jól szabályozva, nem eléggé fejlett, Szerintem ezzel a területre is koncentrálnunk kellene, és nagyon sok tennivaló van a hulladék gazdálkodás javítására. A turistaként én nem utaznék Tunéziába, hogyha nem élvezhetném a természetet. Ugyanakkor a város nagyon sok részén nagyon jól működik a, a személygyűjtés és feldolgozások, és ebben kisvállalkozások végzik ezt. Vannak tehát jó példák, van mit támogatni. Azt a kérdést illetően, amit Inge feltett, ilyen tendenciákat én nem láttam. Nem érzékeltem az iszlamizáció jelenségeit, de talán más kollégáimnak más meglátásai vannak ezzel kapcsolatban. Nos, mielőtt lezárnánk ezt a körtelen a bizottsági szolgálatai, Francesca, Francesca Gilli asszonyra gondolok, aki a szomszédsági főigazgatóságot képviseli, és Krisztina Femerára gondolok, aki a Európai Külügyi Szolgálatot képviseli, tehát hogy talán ők szeretnének esetleg hozzáfűzni valamit az elhangzottakhoz. Ki kíván szót kérni? Gilli asszony? Um, sí, buongiorno. Igen, jó napot kívánok, csak szerettem volna még reagálni. Az Ekon szakbizottság ugye a jövő héten fogja a szemövőszék külön jelentését tárgyalni a tunéziai finanszírozáshoz, és úgy gondoljuk, Európai Bizottságként, hogy ez nagyon pozitív ez a jelentés, és a szakbizottság képviselőinek, vagy itt szakbizottság képviselőinek a véleménye is, tehát csak ezt szerettem volna egy összekapcsolni a két szakbizottság feladatát, illetve tevékenységét. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon örülünk, és Greszle asszonynak adom nagyon örülünk, hogy Kressler asszony megjegyzésére így reagálnak, és parancsoljanak. Külügyi szolgálattól szolgálat képviseletében vagyok itt, és a, az ifjúság témájára térnék vissza, ugyanis a Tunéziában járt képviselők is említették a fiatalok kérdését. A mi politikánkban is és kapcsolatainkban egyre fontosabb ez a téma a Tunéziával. És ugye volt ez a közös közlemény, amelyet a főképviselőasszony adott ki szeptember 29-én 2016-ban, ez is az egyik fontos eleme majd a több éves programozásnak, tehát látszik, hogy megvan az akarat arra vonatkozóan, hogy megerősítsük a tevékenységeket, tehát a fiatalok támogatását, konkrétabban célozzuk a fiatalokat. Köszönöm szépen, és Edelnek visszaadom a szót, hogy összefoglalja. Köszönöm, csak a felvetett kérdésekre válaszként Gressze asszonynak válaszolom, hogy Tunéziában összetudom hasonlítani azt, hogy hogyan nézett ki a helyzet korábban és most. Persze itt most költségvetési kérdésekről is szó esett, beszéltünk a projektekről, a frakciókkal, különböző fajta pártok vezetőivel, laikus és iszlamista pártok képviselőivel. Én nem gondolom, hogy itt most iszlamizáció mutatkozna a közéletben. Persze ennek semmi köze a radikális folyamatok emelkedéséhez, amelyet az ország déli részén tapasztalhatunk. Nagyon sok kolléga lehet, hogy másként érzékelhette mindezt, de igaziból ez egyáltalán nem merült fel. Ez egy többségében muszlim ország, de azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen fajta érzést semmiképpen nem keltett bennünk, hogy itt erősödne az iszlám hatása, de az is igaz, hogy nem ezekről a témákról szólt ez a misszió. Nem tudom, hogy José Manuel vagy mások ezt hogyan élték meg. José Manuel. José Manuel. Senhora eh, Presidente, não, eu concordo com aquilo eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az elhangzottakkal. Tunézia nagyon fontos partnere az Európai Uniónak, és erre fontos emlékeztetni. Fontosak ezek a kapcsolatok, és az, hogy ez a fiatal demokrácia sikeres legyen számunkra is igen komoly szempont. Ez megmutatná azt, hogy a muzulmán világban is létezhet a demokrácia, hogy igenis konkrétan létezik ez a valóságban. a nők fontos szerepet játszanak ebben a társadalomban, és természetesen a politikában is. Több mint 40% a, a képviselőknek nő, a helyi önkormányzati választásokon még idén a jelöltek 50%-a kell, hogy nő legyen, ez kötelező, és az önkormányzati szervekre is igaz ez, illetve a kormányra, a parlamentben pedig a házelnöknek kell nőnek lennie, tehát ez, ebből az látszik, hogy ez egy valódi nyitás, ami most bekövetkezik itt ebben az országban. Plusz a fiatalok esetében is van kötelező százalék, tehát hogy milyen arányban kell nekik képviseltetve lenni a listákon. Az természetesen igaz, hogy Tunéziának vannak megoldandó problémái még, de a jó úton halad. Tehát a mi szolidaritásunkra mindenképpen és támogatásunkra mindenképpen számíthat ez az ország. Én nagyon őszintén remélem, hogy Tunézia példája majd ösztönző jó példa lesz mások számára is, tehát hogy lehet látni, hogy a demokrácia és az iszlám világ igenis létezhet együtt, hogy van egy ilyen működőképes modell, és megvédi az emberi méltóságot, az inkluziót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Igen, hát a, az arab tavasz remélhetőleg meghozza az eredményeit. Most pedig átérünk a következő jelentésre, amely Mónika Vana asszony jelentése az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről. Castillai Leonból érkezett a kérelem Spanyolországból, parancsoljon. Ja, Köszönöm, elnök úr. Igen, Spanyolország az európai alap támogatását kérte. A globalizációs alap 300 93 a különféle bányákból elbocsátott munkás, munkavállaló öt vállalatot érintő változás kiküsz helyretételért szolgálja. Összesen 500 elbocsátott emberről van szó. Spanyolország azonban a kisebb szám tekintetében az egyes, a rendelet egyes szabálya szerint úgy határozza meg, hogy kevésé lakott, távol eső területeken élő, elbocsátott munkaerőre vonatkozóan kéri csak a támogatást. Spanyolország az ezáltal finanszírozott személy 125 fiatal ember számára, akik sem munkával nem bírnak, sem iskolában nem járnak, tehát a NEEDS körbeeső fiatal prób- igyekszik támogatni, és 30 évnél fiatalabbak körére vonatkozóan, tehát 474 kedvezményezetről lenne szó összességében. Spanyolország azzal indokolja a kérelmét, hogy általában az európai szén bányászat Európán kívüli olcsóbb versennyel kell, hogy szembenézzen. 2005-től 2015-ig jelentősen csökkent a kitermelés, és az EU világpiaci részesedése is csökkent. Spanyolország, csak úgy, mint az EU, egésze import, egyre inkább importokra támaszkodik. A szénfelhasználását illetően is így ö, csökken a hazai termelés. És az az elbocsátottak által érintett területeken, Castilla Leonban még magasabb ennek a kiesésnek az aránya, majdnem 80 százalék. 1 millió 600 ezer e- millió eurót érint az összeg az Európai Globalizációs Alaphoz járulásából 60 százalékát, tehát kb. 1 millió eurót fizetnének ebből az elbocsátottak iskolázat további oktatását, illetve az érintett vállalatok finanszírozását is érinteni ez. Az M plusz szakbizottság a javasolt intézkedéseket a hozzátartozó gondozására vonatkozóan is kiterjesztené, tehát így módon az intézkedés, a különösen nők számára fontos kiegészítést kapna ezzel. Arra is utalnék, hogy ez utal, csak 3%-a a elbocsátottaknak nő, illetve a kedvezetteknek nő magától értetődik. Ez ugye a szénbányászatban nyilván ez a kevés nő dolgozik, ám a 125 fiatal, mert négy körbe eső fiatal körében való nagyobb a nők aránya, erről is szól a jelentésem. Zöld politikusként hozzátenném azt is, hogy a spanyol kormányt arra hívjuk fel, hogy a támogatások kiadása, akkor a párizsi klímamegállapodás is tartsák szem előtt, tehát olyan készségeket és képességeket oktassanak, melyek a jövőben a COP21-essel kompatibilis munkahelyek elfoglalására teszik őket képessé majd ökológiak fenntartható munkahelyekben, ám nem csak fenntartható hanem a alacsony bérek országok versenynek kevésbé kitett ágazatok felé irányítsák őket, hogy ne kell megismételni ezeket a támadásokat, hiszen éppen ez a célja az európai globalizációs alapnak az ökológiai transformációban. Kérem, hogy támogassák a jelentést. Sí, Madame Vana. Y a-t-il des... Igen, Madame Vana. Vana asszony által elmondottakhoz van-e kérdés? Nincs akkor mondanám a módosítók határidejét, nem? Mégis valaki szót kér. Parancsoljon akkor elnézést. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani én is a tájékoztatásért Benelszonynak. és igen, hát mi is támogattuk, hogy ez a régió megkapja a támogatást. A válság nagyon súlyosan érintette ugyanis egy teljesen más produktív modellre van szó, termelési modellről van szó, mint a, a szén, tehát másfajta energiai modellt kell, hogy ők itt találjanak a párizsi megállapodásra gondolok, Európában meg kell, hogy abba kell, hogy hagyjuk a szén felhasználását az elektromos áram termelésére. Módosítókat majd fogunk benyújtani. A szakszervezetek kérték, hogy tanulmányt végezzenek a munkaerő keresletről, illetve arról, hogy mely gazdasági szektorok lennének a legéletképesebbek, annak érdekében, hogy a képzést ebben az irányban, ebben az irányban lehessen irányítani. És a szakszervezetek még egy kérdés, kéréssel fordultak hozzánk a felhasználásra, tehát a támogatás felhasználására vonatkozóan, részt vehet -e ebben a civil társadalom. Igen, akkor most Stefanek úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a kiegészítésként. Szeretném hozzátenni, hogy ebben a régióban nagyon súlyos a helyzet, mert tíz bányászvállalatot zártak be egy rövid, néhány éves időszak alatt. Úgyhogy a kérelem az 500 elbocsátott munkavállaló küszöbét nem éri el, mégis támogatom az alapmobilizálását, mert nagyon kritikus a helyzet. Ez már a harmadik kérelem sorban, melyet a spanyol kormány beterjesztett ebben az évben. Arra is szeretném felhívni a figyelmüket, arra a tényre, hogy a javasolt intézkedéseket az Európai Struktúrás Alapok is támogatják, kiegészítik, tehát ezek alkalmazási kérelem nem csak egy, nem egyedülálló ebben a régióban, és én támogatom mindezen tények figyelembevételével. Köszönöm. Köszönöm szépen, és kérdezem van asszonyt, hogy vannak-e megjegyzései, nincs hozzáfűzni valója, akkor mondom a módosítók benyújtásának határidejét. Ma este 18 óra ez a határidő, a szakbizottság pedig majd ezekről, mindjárt mondom, hogy mikor szavaz, június 29-én, és a plenárisa elvileg a júliusi hónapban kerül a napirendre, amikor is szavazhatunk. Most pedig Jens Geyernek adom át a szót, ugyanis a következő témánkra térünk át, ami az energiaszabályozók együttműködési ügynöksége lesz, és az együttműködés általában parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, kedves tisztelt képviselőtársak! Itt most az eszáról van szó, illetve az alapszabályozás, az ügynökség alapszabályozás ennek egy rikasztjáról, egy újra írásáról, módosításáról, amelyre arra van szükség, mert a Clean Energy for All Europeans csomag beindulásával új helyzet állt elő a bizottság. Szerint az ITRE szakbizottság a vezető bizottság A kérdés az, hogy az európai energetikai belső piacot egyrészt hogyan hozzuk egyrészt létre, ugye erre is szükség van, és hogyan kapcsoljuk aztán össze a közeljövőben megvalósuló kihívásokkal, illetve az ügynökség az energiaszabályzók együttműködését hogyan tudja elősegíteni. Ennek nagy a jelentősége, és az Európai Bizottság eh, módosítása ezt erre reagál, és a szakbizottságban az irányítási és pénzügyi kérdésekkel kell foglalkozunk, amelyek felvetődnek mindezzel kapcsolatban. Az ESA további hatásköröket kell kapjon, szab, határon átnyúló jellegű szabályozási kérdésekben, egy végső döntési hatáskörben, és az Európai Bizottság az ügynökséget a jövőben további hatáskörökkel is elláthatja majd, átadva ezeket saját hatásköréből. A tiszta energiacsomaggal összefüggésben az is szükséges, hogy bővüljön az együttműködés a hálózat nemzeti működtetők, szolgáltatók között. Ez, ez kell lényegében szabályozza a jövőben, és ezzel összefüggésben egyfajta ö, interfész jelleget is, egy kapcsolódási pont jelleget is ellát majd. Megfelelő forrásokkal is el kell látni természetesen a, a hivat, az ügynökséget ezen feladatok ellátásához. A bizottság célja az, hogy a szükséges munkaterhet, munkateher betöltésére képessé tegye az ügynökséget. Jelentés tervezetemben ezzel kapcsolatban néhány javaslatot tettem, melyek először is, és itt a, a hármas módosítóra gondolok, amely talán legvitatottabb, és talán majd a képviselőtársam döntik el, hogy joggal-e vagy sem, ezt a módosítót, ez a módosító azt a lehetőséget nyitná meg, hogy az ESZA a jövőben bizonyos feladatok ellátásában díjakat emelhetne. Az erre vonatkozó jog már most is fennáll az alapszabály értelmében, ám nagyon szerény mértékű, feladatok ellátására nyílik, kapcsolatban nyílik csak erre a lehetőség. Tehát erről lehet aztán majd vitázni, milyen mértékűek legyenek ezek. Most talán túl messzire vezetne, ha megnyitnánk a vitát. Ám az fontos, hogy az EISZ a jövőbeli feladatában, a hálózat működtetők regisztrálásában és felügyeletében bővülni fog. Egyrészt, másik oldalon viszont abból adódik mindez, hogy az elektromos áram bőrzéken kötött szerződések ugye manipulálhatóak, hogyha valamelyik fél intenzív piaci ismeretekkel bír, és ez is feladatokat ró az ügynökségre. Az utolsó ponttal kapcsolatban az a főigazgatójával tárgyalásokat folytattam, aki közölte velem, hogy az EISZA 1,2 millió kereskedelmi szerződést kell naponta felülvizsgáljon. Naponta, hangsúlyozom. Hogy ezt valamiféle hitelességgel tehess meg, hát az nagyon nehéz feladat lesz, és az hát ezért, ezért, ezért nagyobb mozgásteret kell engedni, hogy díjakat emelhessen, és ennek megfelelően munkaerőt vehessen fel. Jelenleg 35 munkavállalót foglalkozik ezzel a feladattal, ez nyilvánvalóan kevés e szám fényében. Fontos az is, hogy az ESMA, az Európai Értékpapír Hatóság, amely az egyik új entitás, amelyet a pénzügyi ágazat felügyeletre hoztunk létre, ezzel összevethető mértékű feladatot kapott, és emelhette is a díjakat. Tehát ez egyfajta példa az ma már most is ezt teszi. A másik terület, ahol plusz feladatokat várhatunk, az ESZA részéről az úgynevezett TSO, azaz Transmission System Operator jellegű vállalatok regisztrálásával kapcsolatos feladat. TSO-nak rövidítik ezeket a vállalatokat. Tehát azokat a vállalatokat kell tehát felügyelje, amelyek bejeltik magukat TSO-ként egyfajta profilaktikus, előzetes módon, holott még nem látnak el ilyen feladatokat. Ez is nagy terhet ró az ügynökségre. Ezek azok a kulcsfontosságú kérdések, amelyek tekintetében igazolható az, hogy az ESA emeli a díjakat, ezek természetesen nem, nem adók, hanem a reálos feladatok ellátására vonatkozó díjak, amelyek költségek fedezésére szolgálnak, és igazolhatóak a helyzet értékelése alapján az Európai Bizottság költségvetését, és némileg tehermentesítik majd. Ami az irányítást illeti, a függetlenség biztosítása nagyon fontos a felügyeleti hatáskör ellátásában az ügynökség tekintetében. Az Európai Bizottság egy fél mondatot törölt ennek megfelelően a szabályozásból, és ezáltal lehetővé tette, hogy az fel, a felelős board tagjai iránymutatásokat kapjanak, ez semmilyen gyanút nem vett fel, Ám hogyha töröljük ezt a mondatot, akkor ez a többi tagjára is érvényes a, a bornak. Ezért éltem egy megfogalmazási javaslattal, amely a bizottság számára ezeket az iránymutatásokat lehetővé teszi. Az éves tervre vonatkozó rangsorolás lehet egy ilyen módosítás, hogy, az, hogy a ügynökség eh, például eh, fordítási szolgáltatásokat vegyen igénybe más intézményektől, tehát nem csak az ügynökség számára létrehozott fordítói szolgáltatást veheti igénybe Luxemburgban, amelynek személyzeti gondjai vannak, és a redeployment poolja olyan mértékben meggyengült, hogy fordítói feladatait szinte nem is tudja az időzet, az előző, a meghatározott időkeretek között ellátni. Amennyiben ez így adódna, akkor el kell gondolkozni annak lehetőségében, irányában, hogy esetleg az ügynökség más forrásokból ö, vegyen igénybe fordítási szolgáltatásokat, akár magánvállalatoktól is, egy öt éves időszakon belül újra értékelését teheti, leszük lehetővé az ESZA működésének annak érdekében, hogy a működés valóban úgy alakul el, ahogy ezt megterveztük, és teljes mértékben a performance-based budgeting alapjai szerint működik. Ezeket szerettem volna, mint módosítókat megismertetni, bemutatni önöknek. Köszönöm szépen a jelentést és a módosítások bemutatását ez egy véleménytervezet. Petris kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a konstruktív munkát, és alapvetően néppárti árnyékjelentéstevőként egyetértek az elhangzottakkal, az állásponttal, az irányjal, több kompetenciát adjunk az ügynökségnek, és erősítsük meg a függetlenségét, semlegességét. És emellett pedig az úgynevezett teljesítmény alapú költségvetés szintén nagyon fontos, és reméljük, hogy ez az alapelv eljut az ügynökséghez is. Nos, úgy gondolom, hogy ezeket a gondolatokat még tovább kellene erősíteni, és integrálni a költségek szempontjából is. És ami pedig a költségeket és az ottani finanszírozást illeti, készen állok arra, hogy támogassam ezeket a gondolatokat, de van azért ennek egy feltétele. Fontos ugyanis az, hogy bármiféle bevétel, amit az ügynökségben elkönyvelhetnek, a függetlenségre ne legyen semmilyen negatív hatással. Én szerintem ez rendkívül fontos, ez az egyik kulcs gondolat a jelentéssel kapcsolatban. Igen, köszönöm. Mások hozzá kívánnak ezt szólni, úgy látom, hogy nem úgyhogy szeretném kérni a jelentéstevőt, hogy zárja le az elhangzottakat. Köszönöm szépen a javaslatokat. Én is teljes mértékben így látom, hogyha a néppárt támogatását megszerzem, az még jobb, ezzel semmi gondom tehát nincs. A szövegjavaslatokkal a tovább fogalmazom úgy, hogy e, a szavazáson nagy esélyük lehet, és örülök a konstruktív további munkának. Alors j'indique que les amendements... Jó, akkor a módosítások beterjesztésének határideje június 30-12 óra, a szavazás pedig augusztus 30-án lesz a Költségvetési Szakbizottságban az ITRE pedig novemberben fog erről szavazni. Akkor ezzel megkezdjük a szavazást. Nézzük a tesztet. Működik-e? Bien, le scrutin est ouvert. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Nézzük akkor az első szavazást, amely a kettes pótköltségvetés 2017-re vonatkozólag, egyes módosítás, e, mellette ellene leellenőrizzük, elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-8 ellenében elutasítva. Kettes módosítás, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas és négyes azonosak, mellette ellene tartózkodók elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodók elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetes, ez nem befogadható, nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tizenegy mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tizenkettő mellette ellene tartózkodók elutasítva. A teljes szöveg elektronikusan Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Jens Geyernek adom meg a szót. A hármas szakasz transferek. Itt kettő javaslatról van szó. Köszönöm, elnök. Egy rövid pillanatot engedjem meg, hogy megkeressem a jegyzeteimet, hogy aztán mondhassak is valami okosat. Először is. A számozással volt egy kis zavar. A nyolcas számú transfer összefügg a Vana asszony által előadott témával, e, kiírelemmel, tehát nem elszámoltuk magunkat, hanem csak önkényes a számozás, a sorszámozás. A kilences ponttal kezdeném, javaslom önöknek a megtakarítások az Európai Bizottság részéről jól értelmezhetően kerültek meghatározásra. Ezzel összefüggésben azt szeretném hozzátenni, hogy a növekvő nyugdíjterhek, amelyek az EU tisztviselők vonatkozásában kialakulnak, középtávon mindenképpen majd feladatokat rónak ránk, ezzel foglalkozni kell az Európai Bizottság belüli állások jelentős mértékben, nagy számban változtak. A következő MFF-ben ezzel foglalkozni kell, majd intenzívebben, mint eddig tettük. Ez egyszerűen azzal függ össze, hogy az EU tisztviselők száma egyre nő, mármint a jó megérdemelt nyugdíjba vonulók száma egyre nő, ugye ez az ö, hosszabb élettartammal függ össze Európában, ami jó hír, hogy tovább élvezik az emberek a nyugdíj éveket, ám az EU költségvetésből kell ezt finanszírozni, és ez olyan kihívást jelent, amely nagyon sok európai társadalomban jelentkezik, ahogy egyre öregszik a lakosság, illetve az idősek aránya egyre nő, Németország is ilyen ország egyébként, ilyen társadalom, ahol ismerjük, középtávon foglalkozni kell. Ezzel meg kell nézni, hogyan lehet reagálni erre. Talán ugye az, hogy több pénzre van szükség, ez egyrészt igaz. Hallottunk olyan gondolatokat is, hogy érdemes volna egy alapot létrehozni, mint ami a képviselőkre vonatkozóan is létrejött egy ilyen alap már, a tisztviselőkre vonatkozóan szerintem nem megfelelő variáns ez. A Kokobu szerint nem egészen pontosan látható, hogy hogyan lehetne finanszírozni ezt. A 9-es transfer tehát, eh, ezért javaslom támogatásukra, a 7-es transfernél pedig az a a kapcsolatban, amely már felmerült az Edegariát válaszony által felvetett ügyben, problémát látok. Az Európai Bizottság pénzt szed össze a négyes címsorban a külpolitikával kapcsolatos témákból, illetve a szükséges számadatok, amelyek a Törökországgal és a menekült problémával kapcsolatos eszközhez adódnak. Most ezzel ugye nincs probléma, ám a költségvetési eljárás körében már eleget kritizáltuk azt a helyzetet, amely az egész négyes szímsor tekintetében azt teljesen kiüresíti annak érdekében, hogy ez a pénz a törökországi eszközre rendelkezésre álljon. És ez most még egy lépés ez irányban. Ha azt látjuk, és már szó esett erről, hogy bizonyos témák a finanszírozás problémákba ütköznek, amelyek számunkra fontosak, például a törökországi eszköz, törököt kapcsolatos eszköz finanszírozása teljesen átalakítja a költségvetést, hát itt az Európai Bizottság részéről mélyebb magyarázatokra tartanánk igényt, és a hetes transferről ezért úgy gondolom, ne döntsünk most, de a kilencesről igen. monsieur le rapporteur général. Köszönöm szépen. Szeretném megadni a szót azoknak, akik hozzá akarnak szólni. Guardia Zabal asszony, köszönöm nagyon röviden az elhangzottakkal kapcsolatban, amikről Geyer úr is beszélt, a hetes átcsoportosításra gondolok. Valóban különböző javaslatokról tárgyalunk jelenleg, ezeknek része a BEI külső mandátuma, és itt ezzel kapcsolatban azt javasoltuk, hogy a plafonokat emeljük, de ehhez a 35 millió eurós támogatásra van szükségünk 2020-ig, de azt mondják, hogy nincsen pénz. De ugyanakkor azt látjuk, hogy 86 milliót meg könnyedén átcsoportosítunk, ez több, mint a duplája annak, amit mi szeretnénk most támogatni. Miután ez egy olyan téma, amelyre a parlamentnek nincs erre hatása, a tanács Törökországnak ad pénzt, és a pénzügyi problémák mellett, vagy ezeken felül sokat beszélünk a helyzetről, de miután itt a parlament előjogáról van szó, és a Költségvetési Szakbizottságnak kellene meghatározni azokat a prioritásokat, amelyeket meg akarunk valósítani, jó lenne, hogyha legalább egy héttel elhalasztanánk a szavazást, mert így egy kicsit több időnk, illetve eszköz lenne a kezünkbe ahhoz, hogy folytathassuk a tárgyalásokat, és esetleg megkapjuk erre a pénzt. Döpré úr, köszönöm szépen! Geyer úr javaslatával kapcsolatban teljes mértékben egyetértek eh, a 9-es eh, átcsoportosítással. Ez valóban nagyon fontos, ami a hetest illeti, ezzel kapcsolatban Geyer eh, úr javaslatával kapcsolatban szeretném megkérdezni a bizottság véleményét is, én személyesen azt gondolom, hogy nem kellene Törökországgal kapcsolatban újra és újra megnyitni Pandora szerencéjét a menekült táborok ügyében, de még mielőtt véleményt alkotok a hetes átcsoportosításról, szeretném meghallgatni a bizottság véleményét, hogy ez mennyire sürgős ügy, mert nem szeretném, hogy a nagy nehezen elért eredményeket Törökországgal kapcsolatban felrúgjuk, éppen elég a probléma más frontokon, nem akarok több fronton egyszerre háborúzni. Köszönöm szépen. Itt arról van szó, hogy 3,3%-kal akarjuk növelni a plafont. De honnan jön ez a pénz? Nos, én is egy megjegyzést szeretnék elmondani. 85 milliót adtunk biztonságpolitikára, de ezzel kapcsolatban felmerül bennem az a kérdés, hogy mennyire pertinens a költségvetés tervezet, hiszen itt ugye 300 millióról beszéltünk eredetileg, és ennek egy harmadát már is másra fordítjuk, tehát ez azért eléggé a nagy kérdéseket vet fel bennem. Esetleg a bizottság véleményét meghallgatnánk. Thank you, Chair. Let, let me try to, to reply to some of your, your queries. Nézzük a kérdéseket, megpróbálok választ adni a felmerült kérdésekre ön és Depré úr is rákérdeztek a 85 milliós átcsoportosításra. Ez a CSFP-ből jön, és uh, a törökországi menekültekre vonatkozik. Nos, hát um, ez már szerepelt uh, a bizottság tavaly uh, tavaszi tervezetében, tehát ez nem új és nem is váratlan. Ez része volt annak a pénzügyi csomagnak, amely a 750 milliót ölelte fel a törökországi helyzet kapcsán 2017-re vonatkozólag. Nos, ez a 85 millió a CFSP-ből érkezik, innen csoportosítottuk át, és ez egy alapvető építőköve az egész csomagnak. Tehát itt nem egy új elemről van szó, ezt már korábban a bizottság javasolta tavaly tavasszal, és én azt gondolom, hogy ezt egyébként már novemberben az egyeztetés során is elfogadták, tehát ez része a csomagnak. Ami a transfereket illeti, ez nagyon sürgős, sürgősen szükség van rá, meg kellett győznöm a tanácsot is arról, hogy ez nagyon sürgős, mert önök is tudják, hogy ez egy fontos költségvetési sor számukra. Ugyanakkor fontos az átcsoportosítás, és sürgős is, mert ez, ez a szíriai menekültek, törökországi menekült táborokban való a ellátására, az iskoláztatás megvalósítására vonatkozik, a gyerekeknek pedig meg kell kezdeniük az iskolaévet hamarosan. Van egyébként ennek a költségvetési sornak egy kórházak támogatására vonatkozó része is, tehát szükséges ez a pénz, a Másik oldalon, hogyha Gájer úr azt javasolja, hogy egy kicsit ezt halasszuk el mondjuk a következő hónapig, nem gondolom, hogy ez önmagában katasztrofális lenne, már csak azért is, mert még a 6 hetes időtartamon belül maradunk. Ami pedig Gressle asszony kérdését illeti a nyugdíj helyzettel kapcsolatban, 3,3%-os növekedés követi az éves infláció követő növekedéseket. Greszle asszony, köszönöm szépen. Természetesen köszönöm az indoklást, és persze a koeficiensre is gondolni kell, amely valóban nagymértékben növekedett. De hogyan számolják mindezt ki? Fontos lenne látni, hogy milyen kalkulációs módszereket alkalmaznak. Kérem, hogy ezt magyarázza el, hogyan, hogyan történt, hogyan jutottak erre az eredményre, talán itt felvilágosítással szolgálhatna az, hogy például a fizetések is miért növekednek ilyen mértékben, ezek a bizonyos koeficiensek, amelyek megváltoztak egyébként az utolsó a személyzeti szabály módosításnál, éppen ezért nem látom át a helyzetet, és szeretném kérni a bizottságot, hogy majd elküld, hogy, hogy elküldje nekünk ezt. Igen. Hát itt van egy indexációs rendszer, egy kosárról van szó, az inflációt veszi figyelembe az Európai Unió különböző fővárosaiban. Ez alapvetően jó azoknak, akik a zéró inflációs városokban laknak, de az is igaz, hogy bizony van, ahol meg növekszik az infláció, úgyhogy a szabály mindig is vitatott volt, mindig egy hipotézissel számolunk, és ez néhány hónappal később derül ki, és ezt a ramasszásból finanszírozzuk, a illetékes biztos asszonynak kellene fellépnie. Köszönöm szépen, ne haragudjon. Ezt én is tudtam. Én egy igazi kalkulációt szeretnék látni, arról, hogy konkrétan évről évre hogyan számolják ki ezt? főként 2016. július 1 -e érdekelne, mert az új módszert összeszeretném hasonlítani a régi módszerrel, amelyet azért változtattunk meg 2014-ben, hogy átláthatóbb legyen a helyzet, mert ez nem átlátható számunkra. Köszönöm szépen, a lehető leggyorsabban majd átadjuk ezeket az információkat. Geyer úr, akkor szavazhatunk. Hetes kifizetés. Ezzel kapcsolatban a bizottság nem mondta, hogy ne lehetne ezt elhalasztani, akkor a bizottság követi a jelentéstevőt ennek a szavazásnak az elhalasztásában, annál jobb, akkor következik a 9-es transfer, és ezt elektronikusan fogjuk megszavazni.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 Következő szekció Taran úr következik. Három átcsoportosításról van szó. Ezekről szavazunk, vagy nem szavazunk? Amennyiben nem szavazunk róla, Tarán úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, amiért relatíve jelentéktelen pénzről van szó, és mégis ezt most hosszasan fogom illusztrálni. A régiók bizottságától érkező információk alapján 162 ezer euróról van szó, és 32 ezer az utolsóban. A régiók bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság nagyjából 225 millió eurót költ évente. De ez mégiscsak azt mutatja, hogy ezek az intézmények hogyan is működnek. Itt szeretnék egy megjegyzést tenni az első átcsoportosításra vonatkozólag a 264-es költségvetési sor átcsoportosítása szerintem aránytalanul magas az teljes költségvetéshez képest. Mert nézzük meg, hogy mire is szántuk mindezt. 2017-ben 390 millió volt az előzetes költségvetés, ami egyébként sokkal alacsonyabb volt, mint az előzetes kérés. Vagyis a bizottság megnyírválta ezt a költségvetési sort, és az egyeztetés is ezt támogatta. Az én véleményemben, amikor így megnyírválnak egy költségvetési sort, akkor az új helyzethez kell igazodni, és az egész tevékenységet át kell szabni. De a, költség, de a régiók bizottsága mégis úgy döntött, hogy folytatja a tevékenységét és a magyarázat azt mutatja, hogy nem óvatosan és felelősség teljesen költik el a pénzüket, költségvetési fegyelemről szó sincs. Arányosan sokkal magasabb kérésekkel állnak elő, éppen ezért én azért hezitálok, hogy ezt támogassuk. 13 oldalban magyarázatot kaptunk, és nem igazán látom, hogy a régiók bizottsága milyen szerepet is tölt be abban, hogy az európai állampolgárokkal párbeszédet folytasson, Európa jövőjéről való gondolkodás, mód tükröztetésére a régiók bizottságának véleményeiben. Olaszország és az ottani földrengések tekintetében valóban földrengéseket nem lehet előre tervezni, de azért én úgy gondolom, hogy a régiók bizottságának elnökeinek találkozójához nem akarnám kötni ezt az eseményt, vagyis el akarjuk a Frexitet, Brexitet és mindenféle más Európa ellenes gondolatokat kerülni, akkor gondoljuk el meg azt, hogy hogyan kívánjuk elkölteni a leghatékonyabban, még akár a legkisebb összegeket is. A többi egyébként egyszerű eset, mert a második információ arra vonatkozik, hogy a bizottság a bölcsőde működésére vonatkozó szabályzatot elfogadta, és ennek tekintetében költségvetési vonzatai is vannak de megint csak a az emberekkel való kapcsolat kialakítása, a politikai, regionális kezdeményezések támogata, támogatása értelmében. Értem, hogy mire próbálnak itt utalni, de azért akkor, ha ezt támogatjuk, akkor szeretném látni, hogy milyen eredményekkel járnak ezek a folyamatok, például Európa páról való gondolkodásmód kialakítása tekintetében. És utolsó gondolat, 32.114 euró. Úgy tűnik, hogy ez kiegészítő ö, támogatás a külső fordítások megvalósítása érdekében. szoftver karbantartás, informatikai rendszerek karbantartása a régiók bizottságára vonatkozólag, illetve új fordítási menedzsment rendszer kialakítása. Nagyon nehéz tárgyalásokon vagyunk túl, annak érdekében, hogy kialakuljon egy hatékony fordító szolgálat, de ez mégsem sikerült úgy, ahogy szerettük volna. Végül is azt szeretném még elmondani, hogy az átcsoportosítások egész rendszere, amely a régiók bizottságára vonatkozik, és egyébként ne felejtsük el, hogy ez a gazdasági és szociális bizottsággal együttműködésben valósul meg, úgy működik, hogy ezen intézmények nem eléggé óvatosan költekeznek, illetve tervezik költségvetésüket. Éppen ezért a 2017-es All Section raportőrként további információkat szeretnék kérni ezen átcsoportosításokkal kapcsolatban. A múlt évre vonatkozólag, épp úgy, mint a jelenlegi évre vonatkozólag, az illetékes jelentéstevők, árnyék jelentéstevők tisztában kellene lássanak. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce à dire que Vous souhaitez que l'on reporte la décision. Köszönöm az előadónak. A kieg- és kérdezem, hogy a döntéshez a kiegészítő információkra kívánne reagálni, vagy ez elég? Igen. De először még Mónika Holmájernek adom meg a szót. Köszönöm szépen. A régiók bizottságában épületpolitikáról és egyéb kérdésekről kell majd beszéljünk. Kérem, hogy legyen belátással költségvetés ennek az intézménynek nem túl nagy, úgyhogy ha ott bármilyen átcsoportosítás történik, az ezek gyorsan nálunk, a mi szakbizottságunknál landol, mert nem túl nagy, mint mondottam, a költségvetésük, ezért legyünk némi körültékintéssel, hogy mondjuk, hogyha a régi bizottságnak elnöke utazik-e vagy sem, úgy, tehát nálunk, hogyha egy képviselő utazik vagy sem, nem változtat azonnal a helyzeten, ám annyiból hasonló a helyzet, hogy a régiók egymás kölcsönösen segítik így, tehát például a, mondjuk a földrengés idején többet utaznak, mint mondjuk az Európai Parlament képviselői, és ez lehetük képeződik a kiadásokban, és ezen a régiók egymásnak segítséget küldenek, például a saját régiómból is utaznak sokan olasz utazokat a régiók, olasz régiókba segíteni, tehát sokszor úgy is segítenek egymásnak, hogy az Európai Uniós költségvetés nem veszik igénybe, hanem a régiók rendelkezésáró eszközökből finanszírozzák ezt. A régiók bizottságával kapcsolatosan, hogyha így érvelnek, akkor persze ők is nyitva kell álljanak mi felénk, amikor hasonló a helyzet nálunk. Nem látom, hogy más kérne szót, úgyhogy visszaadom Szerleme úrnak a szót. Csak annyit tennék hozzá, legalábbis ez a személyes véleményem, hogy itt nem igazán a régiók bizottságáról van szó, hanem inkább az elvi kérdésről. Tehát arról az elvi kérdésről, hogy hogyan kellene, hogy működjenek a dolgok. És tényleg itt nagyon kis pénzösszegekről van szó, viszont másfelől azt is lehet mondani, hogy talán itt a megfelelő pillanat arra, hogy a jó jelzéseket küldjük kifelé, a megfelelő üzeneteket küldjük kifelé, úgyhogy szerintem egyébként ebből többet kellene tenni általánosságban is. Tehát amikor kétségek merülnek fel, az a kapcsolatban, hogy hogyan is szerveztek meg valamit, akkor igenis ilyenfajta jelzést kell küldeni, hogy mindenfajta magyarázatot meg akarunk kapni, és levonni a tanulságot, és úgy eljárni, hogy a következő évben ne következhessen be ugyanez. Úgyhogy én valóban azt gondolom, hogy az előadónak igaza van alapjában véve. Jó. Nos, itt vannak, uh, itt van körünkben Pedersen és Kondbergs úr a Régiók Bizottságának képviseletében. Kérdezem, hogy a Régiók Bizottságának ez a két képviselője kívánja-e kíván-e hozzájárulni az elhangzottakhoz, válaszolni Tarán úr kérdésére, esetleg egyéb megjegyzéseket tenni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hát először is tulajdonképpen az első két esetben csak arról van szó, hogy az európai projektet támogassuk. A segítségnyújtás az a kötelezettségvállalásokhoz, missziókhoz kapcsolódik. Például az Európai Parlament elnökének a munkája az egyik, és figyelembe vesszük azt is, amit Tászkór mondott, Ugyanis ő azt mondta, Tusk azt mondta, hogy nem mindig olyan könnyű messzire előre tekinteni, mert a politikai folyamatok gyorsan változnak. A régiók bizottsága viszont elég rugalmas, már a tekintetben, hogy meg tudja hallgatni a tanács, illetve az Európai Parlament kívánságait. Ezt hát persze nem lehet eldönteni két évre előre, tehát azt nem lehet elkérni, elvárni, hogy akkor két évvel ezelőtt megmondják, hogy na most ezt és ezt kell tenni, utána pedig semmi mást nem lehet tenni. Tehát az elég nehézé válik, és amit a 264-es költségvetési sorral kapcsolatban elmondtak, tényleg a frakciók döntésén alapodott minde, alapult mindez, az Európai Tanács elnöke Tusk úr szándéka volt ez, tehát hogy valóban érdemi kommunikáció bonyolódjon politikai kontextusban is, tehát a regionális és a helyi politikusokat is bevonják. És ezt egyébként nem régiben Tajáni elnök úr beszélt erről a legutóbbi plenáris ülésen, aki elmondta, hogy ez fontos, és a 2017-es évben már meghaladta mindez a előre betervezett összeget, pedig az ilyen időszakokban, ilyen időszakokban az Európával kapcsolatos gondolkodást meg kell erősíteni, nem pedig lecsökkenteni. Ezt szeretném elmondani egyfelől, másrészt pedig, jaj, bocsánat, még egy valamit hadd tegyek hozzá. A szolgálataink megerősítették, hogy több kötelezettségvállalásra lenne, több előirányzatra lenne szükségük a 162-es sorban, hogyha több területen is a tevékenységüket el akarják végezni a régióbizottsága a többi intézmények és frakciók között, illetve szervek között. És ezek olyan kötelezettségvállalások, amelyeket a régióbizottsága már vállalt, a saját testületeit nem érintik ezek hanem más intézményeket, EU-s intézményeket és szerveket érintenek ezek. Tusk elnök úr megkérdezte, megkérte a bíróságot, illetve meg, arra kérte a régiók bizottságát, hogy folytassa le a dialógust annak érdekében, hogy az Európáról való gondolkodás időszakáról, időszakához hozzájáruljon a régió bizottsága, és ehhez logisztikai támogatásra van szükség. Egyébként a kom- jobb kommunikációs irányelv is ugyanezt írja elő, tehát az állampolgárokkal folytatott párbeszédet valamennyi intézmény vezetője kihangsúlyozta a nyilatkozataiban, közleményeiben, és rövid leszek, a sajtó és kommunikációs igazgató megerősítette ezeket az erőfeszítéseket a külső kommunikációban, méghozzá nagyon fontos módon. A parlament 2017-es mentesítési, 2016-os mentesítési jelentésében ezt nagyon pozitívnak értékelték és az elnökök értekezete, és így tovább, mindenféle parlamenti szerv munkája is nagyon fontos ehhez. Az Európai Unió politikai napirendje igen csak tele van a jelen időszakban, és az európai intézményeknek nagyon fontos, hogy ezt a célt teljesítsék, ezt a kommunikációs célt, különösképpen mivel a 2019-es év választási év lesz. Plusz itt van az új MFF, és 2017 és 2018-ban a politikai folyamatot ez kell, hogy kísérje annak érdekében, hogy Európát közelebb vigyék az állampolgáraihoz, és hogy az európai hozzáadott értéket valóban bemutassuk az állampolgároknak Európa régióiban. És e- ez a program is új költségvetési forrásokkal jár, tehát ez azt jelenti, hogy meg kell szervezni ezt, tehát nyilván nem lehet minden részletes tervezést elvégezni előre, mindenkinek tudni kell, nekünk is tudnunk kell, hogy mire számíthatunk. És kérem, vegyék azt is figyelembe, például, hogy a tolmácsolási szolgálatot, ö, szolgálaton osztozunk az ekoszokkal, és a Költségvetési Bizottság itt a parlamentben tulajdonképpen már jóvá hagyta azt, hogy az ekoszok is hozzájárul ehhez a rendszerhez. Tehát gyakorlatilag már félig el van döntve minden, úgyhogy most csak annyit kérünk, hogy az utolsó zöld lámpát adják, zöld utat adják meg nekünk, hogy előre haladhassunk. Tessék, akkor elnök úr, el, az előadónak adom vissza a szót. A válaszok alapján fenntartja-e a kérését. Köszönöm szépen, ami a harmadikat, az utolsót illeti, és igaz is, hogy az ekoszok kérését elfogadtuk, ez a második része a dolognak, és semmi bajom azzal, hogy ezt visszük tovább. Ám visszatérve, hogy azt a kifejezés, hogy értelmes vagy tartalmas politikai kommunikáció, ami egy 50 ezer eurós költségvetést illet, és aztán kicsit följebb, ha nézzük, az egyetlen tényező, aki megvizsgálhatja, hogy van, valóban van-e értelme ennek az útnak, vagy ennek a kommunikációnak, csak az auditor. Én követem, én figyelem meg. követem a régió bizottság, a bizottságot, ők tweetelnek és Facebook posztokat tesznek fel talán nem a legértelmesebb vagy tartalmasabb kommunikáció az állampolgárok feléhez. Szerintem sokkal jobb lenne, ha mondjuk meghívnák ide az állampolgárokat. Ezért kéne több információ, nem csak egyfajta politikai kijelentés, hogy ez most értelmese vagy sem. Több idő kell. Je consulte maintenant la Most akkor a bizottságot kérdezem, hogy egyetértenek-e kedves kollégák, hogy ezt a döntést elhalasszuk. Ki est pour le report de cette décision? Ki az, aki támogatja, hogy elhalasszuk ezt a döntést? Köszönöm, ellene. Tartózkodók. Nagyszerű, akkor ezt a döntést elhalasztottuk. Holmeyer asszony. talán arra van most szükség, hogy a három transferre egyértelműen döntsünk, és ez mind a háromra vonatkozik most. Itt három átcsoportosításról volt szó, 2017, 2, 1 és 3. Tehát én úgy értelmeztem, hogy ez a szavazás most mind a három transferre vagy átcsoportosításra vonatkozott. Jó, akkor első. frakciók járművei és politikai tá- tevékenysége. Ki az, aki ezt, ennek az elhalasztását támogatja? Oui, il me semble qu'on avait voté sur les trois de a háromról szavazunk. Non, écoutez, on a voté sur les trois, c'est bon. Jó, hát szavaztunk, szavaztunk, kész. Holmeyer asszony, vannak-e átcsoportosítási kérelmek a ingatlan politikával kapcsolatban? Az épületpolitikában az épületekhez hozzájön az, hogy Kolumbiában, és ez frissen futott be, az Európai Külügyi Szolgálat az ötödik emeleten ugyanabban az épületben vásárolna valamit, ahol már ott van eleve ezt meg kell még vizsgáljuk, elemeznünk kell, mert Kolumbia van nem olyan biztos a helyzet, előzetes információk sincsen, vagy előzetes úgymond figyelmeztetés sincs. Meg kell tehát vizsgáljuk a következő alkalommal talán. Franciául is beszélni, ha kell. Alles gut, nochmal? Mindenem be van? Jó, jó, jó. Tehát a e kolumbiai projektről legközelebb adok majd számot. Elnök úr, még van egy kérésem, hogy a PHS épület ügyét napirendre tűzzük. Tudnélik, két és fél-három éve dolgozom rajta, és rendkívül, sajnálom, hogy folyamatosan halogatjuk, anélkül, hogy a, költséget, a, a Költségvetési Bizottságot támogatnak arról, hogy mi a a brüsszeli épületpolitika közép- és hosszú távú stratégiája hogyan fest. Holott a témával intenzívebben kéne foglalkozni, mert eh, az épületek egy részét sürgősen szanálni kell, vagy újra kell építeni, fel kell újítani, és a főtitkár is kell, hogy tájékoztatást adjon, hogy mi a helyzet, hogy állnak a dolgok, hogy ne attól függjünk, ami a médiumokban megjelenik, ami részben helytálló, részben nem helytálló, zárt ülésben lehetne persze ezt megejteni, hiszen részben biztonsági kérdésekről is szó van, és itt egyes témákat nem lehet nyíltan, vagy egy nyílt ülésen, nyilvános ülésen megvitatni, de jó az, hogyha nem a sajtóból érté, értesülünk, hanem a vonatkozó szakbizottság a, a következő lépésekről tájékoztást kap, mert a három évben ez nem történt meg mindig, hogy miért nem, azt nem tudom. Nagyon hálás volnék, hogyha napirendre tűzhetnénk ezt majd megint. Zárt ülésem. Igen, köszönöm. Hát mondjuk jó lenne, hogyha hallanak a múzeum felújításáról is, amelyet a parlament átvett, szimbolikusan egy euróért, de valami három millióba fog ez kerülni, Úgyhogy ha ezt a Költségvetési Bizottság megkaphatná, az jó lenne, hogy véleményt tudjon nyilvánítani. Korábban is kértem már, hogy mindig tájékoztassanak bennünket akkor, hogyha akár egy Európa is vásárolnak, ám itt plusz nagy költség adózhatnak a parlamentre, bizottságra is igaz ez, minden intézményre. Az a benyomásom, hogy nem kaptunk tájékoztatást a megfelelő módon, ahol a bürótól ez várható volna. Bien. Donc... Nagyszerű. Akkor ezzel kapcsolatban most nem kell döntést hozni, és két perces technikai szünetet tartunk, hogy áttérhessünk a következő napirendi pontunkra, amelyet zárt ajtók mögött fogunk megtárgyalni. Aki nem kíván itt maradni,